Kasmarek úrnak, most pedig Poszelt úré a szó. Tessék, egy percre öné a szó. Elnök úr, üdvözlöm a Duna stratégiát, ez valóban európai stratégia az Európai Unió egyik alapító országát, Németországot, a két legújabb taggal, Romániával és Bulgáriával köti össze. Összeköti az következő jelölt országgal, Horvátországgal, egy olyan országgal, amely jelölt ország szeretne lenni Szerbiával, és nagyon örülök annak, hogy a cseh köztársaság, Montenegro és más országok is szeretnék, szeretnének részt venni ebben a stratégiában, ugyanis történelmileg ide tartoznak, bár nem a Duna partján vannak. Azonban nem szabad itt elfeledkezni Bajorországról. Bajorország, hogyha független lenne, Románia után a második legnagyobb Duna menti ország lenne. És ezért nagyon is fontos érdeke a Duna stratégia megvalósítása, és ezért örülök a Duna stratégia elfogadásának. Grazie, kolléga! Köszönöm szépen, kedves Poszelt úr. Most pedig megadom a szót Anan úrnak. Thank you, Mr. President we see Köszönöm, elnök úr. Megint azt látjuk, hogy az Európai Unió uh, hogyan uh, változtat az eredmény tekintetében. Láthattuk, hogy mi a helyzet Kínában. Az Európai Unió mit tesz a valós világban? Izoláljuk Tajvant, és egyetértünk, hogy a kommunista rendszer Pekingben fegyvereket vásároljon, egyet működünk az amerikai GPS rendszerhez. Sirak elnök technológiai imperializmusra utalt ezzel. Az a hipokrata viselkedés egyszerűen elviselhetetlen. Ott van az emberi jogok kérdése, ott van a Hamas, a Castro ellenes mozgalom. A demokráciával mi a helyzet határionkon túl? De hát nézzük az állásfoglalásunk szövegét az emberi jogokról. Eston bárónőt küldhetjük külképviselőnként Iránba és Kubába, hogy elmondjuk, elmondja nekik, hogy demokrácia egyáltalán nem megfelelő, pedig soha az életben nem szavazta meg senki, senkit nem kért arra a honfitársai közül, hogy szavazzanak rájuk. Végül szeretnék a Massachusettsainknak gratulálni, akik forradalmat kezdtek az adók terén, hogy olyan adókat vessenek ki, amelyet nem ö, hagyott jóvá a közvélemény. Éljen. Szükség van ilyen forradalmakra Európában. Köszönöm szépen, kedves kollégám. Fél perccel többet kapott, mint amennyire jogosult lett volna. Petroszki képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném elmondani, hogy nagyon elégedett vagyok azzal, hogy a keresztény közösségek elnyomásával kapcsolatos állásfoglalást elfogadta az Európai Parlament. A képviselőket felháborítja a keresztény kisebbségek üldözése, ugyanis ez az Európai Uniós alapértékekkel szemben halad. Hogyha hitelesek akarunk lenni, el kellett volna fogadnunk két módosító javaslatot a mi frakciónk részéről, amely az európai amely a bíróság döntésétől eltávolít bennünket. Nagyon fontos az, hogy a kereszténység fontosságát elismerjük Európában, és támogatnunk és védenünk kell ezeket az elveket és értékeket, mind Európában, mind globális szinten. Elnök, önnek is megadtam a szót, bár megtehettem volna, hogy nem adom meg a szót, ugyanis a szavazat magyarázatokra csak a Duna stratégia témájában lehet sort keríteni, nem pedig a sürgősségi eh, kérdésekben. Csak általánosakban szeretnék utalni erre a kérdésre a jövőben, ugyanis a sürgősségi témákban nincsen szavazat magyarázat ugyanez a helyzet a többi hozzászólóval, csak az Európai Duna stratégiával kapcsolatban lehet megmagyarázni a szavazatokat. Csarnecki úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák! A keresztényekkel szembeni diszkriminációról szeretnénk beszélni egy afrikai országban, de nyilván a Duna stratégiáról is, hiszen a Volga után a Duna a legnagyobb és legfontosabb folyó Eurázsiában, és számos európai országon keresztül áthalad. Felelősségünk, hogy a Duna régióért felelősséget vállaljunk, mert egyes szakaszai a Dunának, EU országok is jelenleg válságot élnek meg, és szolidaritásunkról kell, hogy őket garantáljuk. Concludere Liberászki. Végül pedig Liberászki úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én azért szavaztam meg a Duna régióról szóló stratégiáról szóló állásfoglalást, mert annak a bizonyítéka, hogy nyitottak vagyunk specifikus pont, bizonyos régiók iránt, és nagyon is meg lehet fogalmazni új típusú földrajzi megfogalmazásokat. Örülök, hogy az ECR frakció javasolta ezt. Lehetett volna még világosabb az állásfoglalás szövege, és örülnék, hogyha más régiók is, például az Adria régió is hamarosan szóhoz jutnának. Köszönöm szépen, Liberacki úr. Mészáros úr kíván szólni. Köszönöm, elnök úr. Én a kínai emberi joghoz szeretnék röviden hozzászólni, hogy miért szavaztam meg, és, és hogy hogy látom ennek a jövő helyzetét. Minél nagyobb és... Non è possibile, collega. O just... Kolléga úr, megmondtam, hogy csak a Duna régióval kapcsolatos állásfoglalásról lehet beszélni szavazatmagyarázatot a sürgősségi témákhoz nem lehet hozzáfűzni. Csak a Duna stratégiához sajnálom, de meg kell, hogy vonjam öntől a szót. Non ci sono altri interventi, quindi la... Hogyha nincsen több hozzászóló, akkor tájékoztatok mindenkit arról, hogy ennek az ülésnek a jegyzőkönyvét a következő ülésen fogadjuk el. Ha nincs ellenvetés, akkor az elfogadott állásfoglalási javaslatokat eh, akkor eh, elküldjük az illetékeseknek, és eh, ezt az ülést berekeztem.